Üdvözlöm Önöket! A bizottsághoz intézett kérdések óráján, amely a napirendi pontunk. Első kérdés Papasztankos úr tollából származik. Bármi biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszoljon az írásban feltett kérdésre. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Papasztankos úrnak. Köszönöm, hogy ezt a kérdést hozzám intézte. A gazdaság és a pénzügyi piacok jó működése érdekében alapvető jelentőségű kérdésről van szó, és egész konkrétan a vállalkozásokkal kapcsolatos kockázatok értékelése, illetve az állami kockázat értékelése. Ez fontos a jó működésükhöz, és különböző problémákat vet fel mindez. Időnként nagyon komoly következményekkel is jár. És a G20-ak éppen ezért teljesen joggal határozott döntést hoztak arról, hogy felügyeleti rendszert építenek ki az új irányítási keretek között. A válság nyomán az Európai Bizottság nagyon gyorsan felvállalta a felelősségét, és sietett szabályozni a adósság minősítő ügynökségek munkáját. 2009. szeptemberétől a Lehman Brothers csődje óta az Európai Parlament segítségével a bizottság meghozta a szükséges döntéseket, Gózes úr jelentésének is köszönhetően, és a hitelminősítő ügynökségek megfelelő szabályozásával igyekszik enyhíteni a pénzügyi válság nyomán kialakult helyzetet. Az Európai Unió területén működő hitelminősítő intézetek, ügynökségek egységesen ezek alá a szabályok alá esnek, megfelelő érdekek mentén kell, hogy teljesítsék ezeket a szabályokat, és előírások vannak arra is, hogy hogyan kell a hitelkockázatot értékelni átlátható módon. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők, meggyőződésem, hogy határozottan javítja a hitelminősítő intézeteknek a szabályozása, a működésüket, és a hitelminősítéseknek, az adósságbesorlásoknak a megbízhatóságát, átláthatóságát, különös tekintettel az állami adósságokra, illetve a pénzintézetekkel kapcsolatos minősítésekre. Tehát eddig jutottunk. Papasztánkosz úr, illetve tisztelt képviselők, európai központi ügynökséget szeretne a hitelminősítések elvégzésére létrehozni. A jelenlegi modell megfelelő keretet jelent ezen a területen, és úgy gondolom, hogy határozott szabályok mentén kell értékelni kinek-kinek a maga feladatát. Képviselő urak és hölgyek 2009 új és jó szabályokat hozott létre, és megújítottuk ezt a keretet. Természetesen nem zártuk le ezt a kérdést, és nem mondtunk véglegesen nemet egy Európai Központi Ügynökség létrehozására. A 2009-es szabályok értékelésére van azonban ezelőtt szükség az Európai Bizottság, a Parlament és a Tanács elé terjeszti majd 2012. decemberéig ezt az értékelést. Ennek alapján a hitelminősítő intézetek új szabályozására tesz majd javaslatot a bizottság, ideért az európai pénzügyi piacok működését is. Az Európai Parlament a rendelet tárgyalása közben az államfőktől azt kérte, hogy vegyék figyelembe a parlament szempontjait. Ez meg is történt, és meggyőződésem, hogy a hitelminősítő ügynökségek az Európai Unió működését stabilabbá teszik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Papasztokos úr a szó, hogy reflektáljon. Köszönöm. Köszönöm Bárnyi biztos úrnak a választ. És azt is hozzá kell tegyem, biztos úr, olyan téma ez, ahol újra és újra kérnünk kell a parlament elnöző szerepének megerősítést. Ez már a válság kitörés előtt is érvényben volt. Két paradoxonnal is számolnunk kell. Egyrészt a nemzetközi rating hitelértékelő ügynökségek tevékenysége meglehetősen visszás, ugyanakkor Európán kívüli magánérdekek is szerepet kapnak, és ezek hatással vannak az államok döntésére, valamint az Európai Unió szervezeteire. Ezért kérem, hogy az Európai Bizottság gyors lépésekkel szabályozza ezt a helyzetet. És kérdés, hogy a, ez hogyan osztik meg a munkája ezeknek a szervezeteknek földrajzilag? Papaszolkos je sais l'engagement qui est le vôtre depuis... Tisztelt Papasztánkosz úr, tudom, hogy ön milyen elkötelezetten követi ezt a kérdéskört, és többször egyeztettünk már, a párbeszédünk sorába illeszkedik a mai kérdés, illetve a válasz is. Megszületett az új rendelet javaslata, még az előző bizottság égisze alatt Barózó úr javaslatára, és új követelményeket állított fel a hitelminősítő ügynökségek működése szempontjából. Ahogyan ön is igényelte, az ESMA előírásokat is betartják ezek az ügynökségek. Egy egységes belső piac nagyrészt integrált működéséhez szükség is van erre. A különböző vállalkozások ma már nem csak tisztán nemzeti körben működnek, hanem közösségi körben is működhetnek, és a bankszektor több különböző országot is átfoghat a működésével. Tehát jó részt a határokon átnyúló tevékenységek merülnek itt fel, viszont a felügyelet nemzeti hatáskörben maradt. Ezért ezt a területet is integráltan kell kezelni, és az ezt már a vonatkozó javaslat ezt célozza európai szintre emeli ezt a tevékenységet, ami az ön országát illeti, amelyet megráztak az utóbbi idők eseményei. Úgy gondolom, hogy nagyon körültekintően kell, hogy eljárjunk ebben az esetben. És minden olyan kérdésre oda kell figyelnünk, amely azzal kapcsolatos, hogy a hitelminősítő intézetek az egyes államokkal kapcsolatos kockázatok tekintetében nyilatkozatot tesznek. Mert a legfrissebb elemzések fényében a megfelelő értékeléseket el kell végezni, és ez egy elsődleges feladat. Madridban szombaton a pénzügyminiszterek csúcs találkozója erre tett egyébként javaslatot, hogy megelőzzük a jövőbeni hasonló válságokat. Időben fel kell lépnünk a megelőzés érdekében. És a befektetők megfelelő viselkedése érdekében határozottan szigorú szabályokkal kell meghatározni a hitelminősítő ügynökségek működésének a kereteit. Egy olyan rendszert kell kialakítanunk, amely lehetővé tesz, hogy európai keretek között felügyeljük őket. Köszönöm. Ο κύριος Obermeier έχει ζητήσει συμπληρωματική ερώτηση. Obermeier úr, kért szót. Köszönöm. A kiváló jelentések alapján csendes optimizmusra lehet okunk, hogyha létrejön az Európai Értékelő Ügynökség, amely független lesz a magánügynökségektől. Ugyanakkor nem csak az érdekel, hogy hol lesz ennek a székhelye, hanem az is foglalkoztat, hogy az Európai Rating Hatóság hogyan tud tárgyilagosan, ám jól szervezett struktúra alapján működni, hiszen az is fontos, hogy ne egy, egy erő és fog nélküli szervezet legyen, hanem legyenek bizonyos hatalmi jogosítványai. Azt is felmérlegelnünk kell, milyen következménye lehet a döntéseinek. És vajon mennyiben értékelhet az eurózónán belül egyes tagállamokat, azok hitelképességét majd az ügynökség? A biztos úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Papasztánkosz úr, tisztelt képviselők, az ügyben intézett hozzám kérdést, hogy létre kellene hozni egy hitel minősítő európai ügynökséget, egy központi hatóságot. Az Európai Bizottság nem ebben az irányban végezte eddig a munkáját, hiszen megszületett egy rendelet, amely megújította a jelenlegi meglévő ügynökségek, tehát a magánügynökségek működésének a kereteit. Szigorú elvárásokat támasztottunk, az összeférhetetlenségeket igyekszünk elkerülni. Tehát szabályoztuk a meglévő ügynökségek munkáját, megszületett a rendelet, ennek érvényt kell szerezni ha lehető leghamarabb, és ez egy felügyeleti szerepkörrel egészül ki, amelyet az ESMÁ-ra bíztunk. És Papasztánkosz úr javaslata egyelőre nyitva marad, nem zárkózunk el előle, de időre van szükség ahhoz, hogy értékelhessük a tapasztalatokat. és az esetleges európai ügynökség létrehozásának a következményeit és feltételeit. Tehát ez ügyben nem alakult ki még az álláspontunk. Nem tudom, hogy mi lesz pontosan az álláspont, és különböző jogköröknek a tisztázására is szükség van ahhoz, hogy létrehozhassunk egy ilyen ügynökséget. Egyrészt a magánhitel minősítések, illetve az állami hitelek minősítése lehetne a feladata, de itt az esetleges érdekütközéseket is fel kell dolgozni, el kell kerülni. És nagyon komoly munkára van mindehez szükség, hogy elkerüljük az improvizálást ahhoz, hogy döntés szülessen, időre lesz szükség. Először alkalmazzuk a rendeletet, és aztán vitassuk meg a különböző egyelőre nyitva maradt kérdéseket. Köszönöm eh, szépen, biztos úr. Hölgyeim és uraim! Ha valaki nincs a teremben, aki kérdéssel élt, akkor okafogyottá válik az arra vonatkozó válasz ehelyt, ám bizonyos körülmények között mégis meghallgathatjuk a választ, és illetve írásban kaphatjuk meg a választ, tudomásul véve, hogy az azt feltevő képviselő nincs jelen. Tehát én esetben nem folyhat arról eszmecsere itt a plenáris teremben most. A következő nevek. Ezt olvasom fel, akik kérdéseket tettek fel. Uh, uh, Marko Naite, uh, aztán a Palmunia úr a címzetje ezeknek a kérdéseknek, amelyeknek szerzőit felolvastam. Tehát Palmunia úr kellett volna, hogy válaszoljon ezekre. Lime Aylward kérdése. A 28-as számú. És a biztos urat kérem, ha itt van, hogy válaszoljon. Επομένως, μόλις έρθει ο κύριος Αλμούνια, úr, éppen befutott, akkor tehát mégiscsak válaszolni tud ezekre a kérdésekre. Tuszas úr, írásban kap majd választ. Crowley úr, aki szintén nincs itt, szintén írásban kap választ, majd Sziabró úr, szint úgy. És a következő kérdés, kérdés feltevője Nem. Tehát a, a címzet biztos itt van, akit a kérdés illet? Rendben. Almunia úr, üdvözlöm Önt. Készen áll. Elward képviselő kérdésére válaszolni? Köszönöm, akkor ez így rendben van. Öné a szó, hogy Elward úr kérdését megválaszolja. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Elnézést, itt álltam az ajtóban, azért nem látott. Tehát az Európai Bizottság közelről kíséri figyelemmel a smart telefonok, okos telefonok piacának fejlődését. Ahogy belátja a képviselő kérdésében, új piacok nyíltak meg. Ez Európai Bizottság elkötelezett híve az általános szabályok alkalmazásának, a versenyszabályokat is beleértve figyelembe véve azokat a dinamikus és gyorsan változó körülményeket is, amelyek a piacot jellemzik. A Microsoft és az Intel példája mutatja, hogy a Európai Bizottság erőteljes lépéseket tesz a versenyszabadság biztosítására ott, ahol szükséges. És azért is, hogy a fogyasztók választani tudjanak, és használt lássák a technikai, műszaki újításoknak, innovációknak. Az második és harmadik generációs mobil technológia esetében is igaz ez. Az Európai Bizottság figyelemmel véve a kiváló technikai fejleményeket, figyelemmel kikísérjük azokat a konkrét üzleti modelleket, amelyeket a vállalatok alkalmaznak, és a piaci győztesek pozícióját is tiszteletben kell tartani. A különféle vállalatok által alkalmazott technológiák közötti versenyt is biztosítani kell. Ebben az összefüggésben a bizottság üdvözölni a nyílt forráskódú szoftverek alkalmazását, amely kizárná a versenytorzulásokat. A nyílt platformok olyan versenypiacot hoznának létre, ahol szabadon tudnának egymással versenyezni a szoftvertermékek, függetlenül attól, hogy melyik telefonon alkalmazzák azokat. Can I thank Elford adom meg a szót, hogy választ adjon. Just changing Köszönöm szépen. News stories recently. Köszönöm szépen a tartalom alapú ö, cenzúrázással kapcsolatban számos cikket lehetett a múltban olvasni, néhány ö, alkalmazást a szoftvergyártók visszautasítottak, mert politikai tartalommal rendelkeztek. Mit tesz a bizottság annak érdekében, hogy a verseny nőjön, és ö, a technológiához való hozzáférés ö, az új technológiákon keresztül ö, nőjön, megemelkedje? Biztos úr reflektálhat erre a felvetésre. Yes, indeed, I, I, I know. Valóban. Tudom, hogy a második kérdésben foglalt elemek, amelyeket az imént említett, ezek valóban versenyproblémákat teremthetnek a piacon, és szorosan nyomon követjük ezeket a fejleményeket. A folyamatban lévő vizsgálatokról egyelőre nem tudok nyilatkozni rendelkezünk bizonyos adatokkal, és tisztában vagyok azzal, hogy azon által említett kérdések, illetve azon által felvetett agályok a parlament szempontjából jogosak, és a versenyterület felügyelőjeként az én feladat körömbe tartoznak. A piac megfelelő működése, a piaci korlátok, a új belépők számára való megszüntetése, alapvető cél, és a fogyasztók az új technológiák hasznát élvezni kell, hogy tudják. Köszönöm. Köszönöm szépen a választ. Rübich úr élhet után követő kérdése 30 másodpercben. Köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr. A roaming egyes szabályozásban az adatcserére vonatkozóan és a telefonos beszélgetésekre vonatkozóan megállapítottuk, hogy minden egyes európai üzemeltető minden egyes alkalmazást el kell érjem, tehát rendelkezésekkel álljon. Ugyanakkor a hálózat üzemeltetők nem mindegyik alkalmazást támogatják. Lehet, hogy szükség lesz arra, hogy a nemzeti szabályozók lépjenek be, szabályozó hatóságok lépjenek be, hogy orvosolják ezt a problémát. Η δεύτερη ερώτηση είναι από τον κύριο Obermeier. Ubermajer úr jött kérdéssel. <clears throat> Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, és örömmel látom azt, hogy az Európai Bizottság versenyjogi szempontból is foglalkozik ezzel a témával. A kérdésem az, hogy analóg területek vannak-e Európában, és ezek az esetek, hasonló esetek, a hozzáférés korlátozás, hogy az analóg szolgáltatások esetén megállapíthatóak-e, és lehet-e ezeket is versenyjogi szempontból szabályozni, hogy ott is rendeződjék a helyzet az analóg szolgáltatások piacán. Amunia úr, mondja az elnök. Tisztelt elnök úr! Azon kérdésére tekintettel, úgy gondolom, hogy megfelelő módon ötvözni kellene a szabályozást, illetve a versenyerősítő eszközöket. Az ön által felvetett az, azok a, az aspektusok, amelyekre az imént utalt ezen a területen az Európai Bizottság alkalmazott eszközöket, és ezt folytatja is, de nem zárhatom ki, hogy megfelelő ponton a szabályozói jogkörével is él majd az Európai Bizottság. Erre volt már példa, és ismét sor kerülhet rá. A legjobb megoldás úgy gondolom, hogyha megfelelő módon ötvözzük a verseny ösztönzést és a szabályozást, amelyek egymást kiegészítik. Tisztelt képviselő úr, visszatérve az ön kérdésére, nem vagyok jogász, tehát nem vagyok tisztában azzal, hogy a bíróság előtt milyen állampolgári reklamációk ügye van folyamatban. Bizonyos információkkal rendelkezünk, egyes reklamációk eljutnak a bizottsághoz, és igyekszünk ezekre mindig reagálni, mert ha egyszer már elküldték az adott reklamációt, illetve információt a bizottsághoz, akkor arra illik és kell is válaszolni. Ezen a területen, ebben a kérdéskörben bizonyos vizsgálatokat folytatunk, amelyekről egyelőre nem tudok publikus nyilatkozatot tenni, hiszen diszkrétek kell, hogy legyünk ezekben az ügyekben. Köszönöm. Köszönöm szépen a választ. Következő feltevő. Tuszasz úr, de meg kapta az a választ. A következő kérdés címzetje Cruz asszony, aki még nem futott be, ha jól látom. Nincs még itt? Erősítsék meg, hogy megjöttek. Crowley úr helyett a kérdés feltevője Albert úr lesz. De meg kell várjuk Cruz asszonyt. A következő kaptak szóbeli választ. Tehát Szobró úr, a következő Rén úrnak a 32-es számú kérdés címezték. Biztos úr, öné a szó, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A görög pénzügyi válság nem a banki szektorból indult, hanem a állami szektorból. A banki szektor gondjai növekedtek, hiszen a görög kormány kötvények, illetve a gazdasági növekedés hatásai a banki szektorra is megtették hatásaikat. Mindezek mindezek megoldásához több mindezek problémák földerítéséhez több forrásból számítunk információra, a különböző hitelminősítő intézektől, és nagyon fontos intézkedéseket tettek a görögök március 15-én, a, görög kormány megpróbálja elérni azóta is a pénzügyi költségvetési célkitűzéseket. A bankok vagyonának mintegy 8%-a kormány kötvényekben van. Nagyon sok olyan hitel van, amelyet nem fizetnek vissza, és a gazdasági helyzet következtében valószínűleg rosszabbodik majd a helyzet. Az Európai Központi Bank újra finanszírozási programjában egyre nagyobb, rész, nagyobb mértékben vesz részt Görögország. A bizottság mindent megtesz azért, hogy az eurozónában a mikrofinanszírozási stabilitást biztosítsa, illetve az összes eurozóna bizonyos mér, zónabeli országra bizonyos mértékben hatással van a görög válság, főleg Franciaországra és Németországra, hiszen nekik is vannak ilyen kötvényeik. Valószínűleg a különböző bankok fizetési mérlegére komoly hatással lesz ez. Egyébként a görög bankok körülbelül 10%-a egyéb dél-kelet-európai országokban is bír tulajdonnal. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a választ, és világosan előttünk áll a probléma. Bizonyos a fejlemények miatt a görög államszektor bizonytalanná vált. És szeretném egyértelművé tenni, hogy minden alkalommal, amikor Görögország bejelent intézkedéseket, újabb hitelfelvételeket, akkor a hitelminősítő ügynökségek leértékelik Görögország hitelképességét. És ez rendkívül szerencsétlen egybeesés. Ezek a hitelminősítő ügynökségek szavahihetőke. Én az amerikai ügynökségek esetében elfogadhatatlannak tartom, hogy az LKB elfogadja ezen minősítésüket, és megbízik bennük. Az imént elhangzott erre vonatkozóan egy kérdés. És lehetséges hogy az Európai Unió eltekintsen ezektől a minősítésektől? Biztos úr, mondja az elnök. Well, uh, Mr. Chairman. Elnök úr, ahogy az imént említettem, a bizottság elemzi a kérdést, és elemzésében figyelembe veszi a hitelminősítő intézeteket, de saját elemzésünk is van természetesen. Az Európai Bizottság nyomon követi azt is, hogy mi történik az állami szektorban, illetve a bank szektorban Görögországban, és saját következtetéseinket fogjuk levonni elemzésük alapján. Ez alapján fogunk javaslatot tenni a tanácsnak természetesen a hitelminősítő intézetekre is odafigyelünk, tehát ezek magáncégek, és döntéseik nagyon nagy jelentőséggel bírnak a banki piacon vagy pénzügyi piacon, de a bizottság önálló. Köszönöm. Két további kérdés született ugyanebben a témában. Messzer Schmidt úr, 30 másodpercben kap szót. Er Köszönöm, elnök úr mindannyiunkat foglalkoztat az, hogy mit tehetünk a pénzügyi azt a gondok orvoslásában. Nemrégiben a sajtóban született egy javaslat, miszerint a tagállamok a jövőben költségvetés tervezeteiket mutassák be az Európai Bizottságnak, mielőtt a nemzeti parlamentekben megkezdődne ezekről a vita, illetve elfogadnák a költségvetéseket. Szívesen hallgatnám meg, hogy ön hogyan látja ezt a lehetőséget. Az Európai Bizottság a jövőben hajlandó volna erre, hogy a tagállamok költségvetés tervezeteit átvizsgálja, mielőtt az a nemzeti parlamentekben vitára kerülnek? Nikolau. Papa Nikolau úr kiegészítő kérdésre szót kap. Köszönöm szépen a választ, tisztelt biztos úr. Nagy figyelemmel hallgattam az ön által elmondottakat azt is, ahogy megfogalmazta az Európai Bizottság álláspontját. Én levontam ebből bizonyos következtetéseket. Hogyha egy adott pillanatban, sőt a közeljövőben az eurozóna országai hasonló problémával néznek szembe a hitelminősítések, illetve a pénzpiac működésének a hiányosságai miatt, akkor tekinthetjük-e analógiának a mostani esetet? Ahogyan a globális eurozónát érintő problémáknak a megoldása várat még magára, más tagállamokat is sújthat ez. Biztos úré a szó. Uh, Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Arra szeretnék emlékeztetni, hogy ezeket a kérdéseket én úgy válaszolom meg, hogy Rén urat helyettesítem a betegsége miatt tehát valójában ez nem az én szűkebb szakterületem, de az itt feltett kérdések az államháztartás állapotaira vonatkozóan, ezek olyan ügyek, amelyeket a kollégium megvitatott már múlt héten, és arról beszéltünk, hogy milyen intézkedéseket kell majd a jövőbeni monitorozás, nyomon követés keretében elvégeznünk. Egyelőre nem született döntés ebben az ügyben. de megkezdődött a vita. A célunk az, hogy a kollégium megfelelő módon meg tudja majd vitatni ezt a kérdést. Megszületnek majd a javaslatok, az illetékes biztos fogja ezeket kialakítani, és akkor arra lehet majd reagálni. Az Európai Bizottság azonban, mindjárt leszögezhetem, hogy nem alakít ki másféle álláspontot Görögország esetében, mint bármely más tagállam esetében. Tehát ugyanabban az irányban, illetve értelemben jönnek majd az intézkedések. Krösz. Köszönöm szépen. Zéber úr kap szót. Majd aztán a 30-es számú kérdés. Króli úr tollából származik, ám Eivort úr vette át erre a szerepét, és a biztosnak adom meg majd a szót a válaszra. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Egy olyan világban, amely gyorsan mozdul az új digitális éra felé, Európának is ki kell vennie szerepét a digitális infrastruktúra kiépítése felé, hiszen ez fogja megszabni a jövő növekedését a 2009-es márciusi csúcs találkozó azt a célt, célt tűzte ki, hogy 2013-ra egész Európának szélesávú lefedettséggel kell rendelkeznie. A 2020-as stratégia újabb célkütőzéseket szabott meg, 300 megabit minden ö, hozzáférési sebesség minden európai számára, minden régióban, illetve az is célkitűzés volt, hogy a háztartások 50%-a 100 megabit sebességű hozzáféréssel rendelkezzen. Az EU 2020-as stratégia része az is, hogy a gyors sebességű internetet kialakítsa Európában. Ennek a határideje nem sokára bekövetkezik. Három dokumentum is szól a szélessávú internetről, egy ezzel kapcsolatos kommunikáció. Itt részletesen megismerhetjük a szélessávú célkitűzéseket, aztán egy ajánlás az új generációs hozzáférésről. Ennek célja, hogy a jogalapot tisztázza, hogy minél többen fektessenek be a szélesávú internetbe, illetve egy reciprocitási program, ez a harmadik dokumentum. Ennek lényege az, hogy a vezeték nélküli szélesávú hozzáférést is elérhetővé tegye. Nos, nem csak a bizottság javaslatait olvashatjuk ezen dokumentumaiban, hanem Figyelembe fogjuk venni a tagállamok javaslata is. Ezek alapján kell majd kidolgozni a nemzeti szélessávú stratégiákat, és ennek részét képezi majd a ö, privát tőke, a különböző mappingek, és ezek alapján megtakaríthatnak, sokat megtakaríthatnak a tagállamok, és ezáltal fenntarthatóbbak lesznek ezek a rendszerek. A hiányzó pénzösszegeket strukturális alapokból lehet megszerezni, és ahol nincsenek, nincsen privát tőke erre a célra, ott közvetlen állami segítségnyújtás várható. Nagyon fontos lenne az, hogy az új generációs hozzáférés esetében a mm, közszférából, illetve a magánszférából is a lehető legnagyobb befektetőket lehessen megtalálni. Föl kell mérni, hogy pontosan mi a kereslet, és a piac milyen területeken kíván befektetni. Uh, Mr. Aylward, give the floor. Aylward úr kap meg a szót. Köszönöm biztos, és köszönöm biztos asszony a válasz. Tekintettel arra, hogy inkább digitalizálódó világban élünk, hogy ön is megállapította vagy inkább a napi munkánkat is online végezzük. Van egy olyan csoport, nézetem szerint, amely kimaradt ebből az idősebb állampolgárok csoportja, akiknek nincs hozzáférése vagy az internethez. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ne zárjuk ki a társadalom ezen rétegeit? Hogyan tudjuk segíteni ezt a konkrét csoportot? Mr. President, it is not a... Tisztelt elnök úr, nem csak az Európai Bizottság, hanem a tanács is meghozta azt a bölcs döntést, hogy úgy fogalmazok, hogy jelzésértékű célként kitűzte, hogy 2013-ra 100%-os lefedés, lefedettséget szeretnénk biztosítani, a 100% az pedig 100%. Tehát mindenkit érint a lefedettség. Köszönöm. Έχουμε δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις. Η πρώτη είναι από τον κύριο Harbour για 30 δευτερόλεπτα. Ketten kérdezhetnek. Harbour úr az első, aki kérdezett. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr üdvözlöm. Crowley úr kérdését, örülök, hogy feltette, és én meg is úgy gondolom, hogy Írországban egy új vezeték nélküli hálózatépítés történt, amely minden községnek hozzáférés biztosít. Ami az állami segélyek kritérium rendszerét illeti a szélessávú hozzáférés támogatására vonatkozóan több önkormányzat igyekszik együttműködni, hogy egy életképes beruházási csomagot alakítson ki. Ugyanakkor sok esetben ez egyesek szerint sérti az állami segélyekre vonatkozó szabályozás egyes pontjait. Tehát első kérdés, hogy a bizottság támogathatja-e úgy ezeket a, állam, ezeket a közösségi hozzáférési csomagokat és a PPP együttműködést úgy, hogy iránymutatást nyújt, akár írás iránymutatást, hogy milyen szabályok érvényesülnek érvényesíthetőek ezek területén. Tikau asszony kapja meg a szót. A biztos asszony pedig a második kérdés után következzen. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, az, az európai terv 100 milliós tételeket fogalmaz meg a széles hozzáférés, internet hozzáférés támogatására. Hogyan lehet ezt arra alkalmazni, hogy ténylegesen létrejönnek ezek az infrastruktúrák, valóban a megfelelő célt érjék el ezek a támogatási összegek? Hogyan biztosítja ezt a bizottság? Biztos asszony. Hálásan köszönöm elnök úr az első kérdést. És valóban helyesen hangzott el, hogy a szélesebb az nem csak a kábel, illetve az üvegszálas, hanem egyben a vezeték nélküli és a műholdas hozzáférésről is szól. És amikor azt mondjuk, hogy 100%-os lefedettséget célozunk, akkor azt nem részleteztük, hogy pontosan melyik módon kívánjuk ezt megteremteni. Tehát a lefedettséget kell megoldani tetszőleges eszközökkel. Pozitívan látom az ír helyzetet. A beruházások szintje jó képet mutat, akkor, amikor a struktúrális alapokból lehetőség adódott támogatni ezeket a beruházásokat, és különösen ezen a területen kiemelten, akkor Írország jól és ügyesen élt ezzel a lehetőséggel. Kicsit kevesebb, mint 50%-os arányban. Összevetve a többi tagállammal meg kell mondjam, hogy némi szomorúsággal töltött az el, hogy időnként csak egy harmadában, vagy még kisebb mértékben tudtak élni a lehetőségekkel. Holott ez az infrastruktúra fejlesztés valóban a jövőt szolgálja, és a gazdaság fellendülését, a munkahelyteremtés segíti elő. Ennek ellenére azért az eredményeknek is örülni kell mindig, úgyhogy az előző szakterületemhez visszanyúlva, amikor is az állami támogatások kérdésével foglalkoztam, és ezt a ezt az ügyet vizsgáltam. Az egyik ilyen állami támogatási ügy a szélessávú fejlesztést szolgálta, és iránymutatásokat adtunk ki az ügyben, hogy hogyan, mikor kezelhetők ezek a kérdések. És az Európai Beruházási Bank ugyancsak rendelkezésünkre áll a támogatások tekintetében, és az ő forrásaikkal is érdemes élni. Például az alépítmények kialakítása területén. A nem régiben elvégzett állami támogatásokra vonatkozó felülvizsgálat megállapította, hogy mi az, ami elfogadható, és mi az, ami nem. És Joachim Álmónia úr az imént említette is, hogy vannak erre vonatkozó szabályok helyenként, van némi bizonytalanság, de alapvetően itt a PPP konstrukciókban érdemes gondolkodni. És nagyon nagy eltérések lehetnek a tagállamok függvényében ennek a területnek a gyakorlata között. Megismétlem, amit korábban mondtam, a célunk az, hogy 100%-os lefedettséget teremtsünk. Ez egy szép cél, és azt is megemlítettem, hogy az 50% a háztartásoknak 100 megabit sebességű hozzáférésekkel, hogy rendelkezzék. Mit jelent ez hogyha rákattintunk valamire, akkor egy szempillantásnál rövidebb idő alatt be kell, hogy jöjjön a kívánt információ. Ezt jelenti a 100 megabit. Tehát a széles sávú hozzáférés az valóban egy nagyon-nagyon fontos terület, és a célunk az, hogy még akár 2011 előtt is komoly előrelépést érjünk el. Köszönöm. Köszönjük biztos asszony. Most pedig Rén úr kérdésére térnénk vissza, Dögücht úr képviselőt, őt, tehát a 33-as kérdés, Posszelt úr tette ezt fel. A biztos úrnak adom meg a szót, hogy válaszolj. Thank you, uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Az európai Unió, az Európai Unióba csatlakozó államoknak, és a e, kötelesség, hogy előbb-utóbb az eurót elfogadják, és ennek gazdasági következményei pozitívak, mint, rá, mint rájuk nézve, mint az eurozónára nézve. A szerződés tehát azt írja ki, hogy minden tagállam a kívánt feltételek elérésekor e, be kell, hogy vezesse az euró, eurót. Az Egyesült Királyság és Dánia azonban optáuttal ért. Hogyha Dánia és az Egyesült Királyság úgy dönt, hogy be kíván lépni az eurozónába, akkor ugyanolyan konvergencia kritériumoknak kell megfelelniük, mint bármelyik más tagállamnak. A bizottság természetesen teljes mértékben támogatná hozzá ö, felkészülésüket, Nos, Svédország esetében nem beszélhetünk ilyen opt-outról. Jelenleg Svédország nem teljesíti az összes kritériumot. Az exchange rate mechanizmnek, az ERM2-nek nem tagja, és bizonyos feltételeket még nem teljesít ahhoz, hogy az eurozóna tagja legyen. A bizottság álláspontja szerint azon tagállamok, amelyek jelenleg nem teljesítik a kritériumokat, mindent meg kell tegyenek annak érdekében, hogy ezt teljesítsék. Hosszát úr kap szót, hogy reflektáljon. Köszönöm. Két kiegészítő pontot mondanék, biztos úr. Először is a bizottság nem igyekszik el arra sarkalni Svédországot, hogy teljesítse feladatait. A szerződések tudni kötelezik Svédországot erre, ezt nem lehet önkényesen értelmezni. Aztán mi lesz Észtországgal? Ön szerint Észtország belátható időn belül felvételt nyer? Hát. Kérje Pitrop, na páncsi. Átadom a szót biztos úrnak, hogy válaszol. Köszönöm, elnök úr. Ahogy helyesen említette, Svédország bizonyos kritériumokat nem teljesített. Kettőt említettem. Egyrészt nem tagjai az ERM árfolyamechanizmusnak, illetve a központi bankra vonatkozó jogszabályok egy része még nem kompatibilis az euró tagsághoz szükséges jogszabályokkal. Ezek olyan kritériumok, melyeket meg lehet lépni, ezek nem gazdasági tényszerű kritériumok, hanem pusztán nem a, nem a hiányra vonatkozó pontok, hanem döntés függvényei. Hogy az Európai Bizottság milyen lépéseket tehet ez irányban, ezt Rén úr tudná megmondani, aki, aki, mint mondottam, sajnos beteg, úgyhogy nem tud konkrét választ adni az Európai Bizottság, ugyan ösztönözheti Svédországot mindezekre. Ami meg Észtországot illeti, amennyire én tudom, e- a jelentés még nem készült el a konvergencia kritériumok tárgyában, és az Európai Bizottság így módon még nem érlelte ki álláspontját ezzel kapcsolatban. Most 34 έχει és από τον κύριο Παπα-Νικολάου Papa Nikola úr kiegészítő kérdést intézett, ezért biztos úr kapja ismét meg a szót a válaszhoz. Mr. Commissioner, you have the floor. Biztos úr, a szó, hogy válaszoljon a 34-es számú kérdésre. Excuse me, Mr. Elnézését kérem, elnök úr. mutatók arra utalnak, hogy az elmúlt évtizedben elszakadt a bér és a termelékenység görbéje egymástól, és ez a versenyképesség csökkenéséhez vezetett, valamint a folyófizetési mérleg egyensúly hiányához, és, és az export piacot is vesztes Görögország, a munkaerőpiacra van, munkaerőpiac rugalmatlan volta is, úgy tűnik tényező, amely a bérek indokolatlan növekedéséhez vezetett, és amely révén Görögország negatívba került fő kereskedelmi partnerével. Az elmúlt időszakban a belső fogyasztás volt a fő motorja a gazdasági növekedésnek, és ez a költségvetési kiadások növekedéséhez vezetett. A magánfogyasztás több mint 80%-kal nőtt egy főre eső fogyasztás az elmúlt évtizedben. Ez a modell fenntarthatatlannak bizonyult hatalmas államháztartási hiányokhoz vezetett, és már makrogazdasági egyensúly hiányhoz, a, a kamatok fizetése és a, az adósság teljesítés hatalmas terheket ró a költségvetésre. A kormányzat finanszírozási igény, igények növekedése oda is vezetett, hogy a közszektor felszívja a források jelentős részét, és ez negatív hatással van a gazdasági növekedés kilátásaira Görögországban. A bér növekedés mérséklése a köz és a, magánsz, a közférában megfelelő jelzés volna a magánszféra felé Görögországban, és elkerülhetetlen ahhoz, hogy a görög gazdaság egészséges lábra álljon, és a végleges államháztatási konszolidáció megindulhasson. A takarékossági intézkedések és a bérnövekedés csökkenése persze rövid távon a kereslet csökkenéséhez vezet Görögországban, nem szükséges van ezekhez a lépésekre azért, hogy a piacok bizalmát visszaszerezze Görögország, és megalapozza egy egészségesebb, fenntarthatóbb gazdasági növekedési modell alapjait. Görögország nagyra törő programot fogadott el a hiány csökkentésére és általában a gazdaság irányítására vonatkozóan azok a konszolidációs intézkedések, amelyek Görögország magára vállalt, a fenntarthatóság és a piac bizalma visszaszerzése irányába hatnak, és ezért az Európai Bizottság támogatja Görögországot ebben, csak úgy, mint a, a bankok és az IMF. Azok a bátor intézkedések, amelyek a stabilizási program és csomag bejelentéséhez vezettek 2010 márciusában, nem csak a tervezett bércsökkentéseket jelentik a közszektorban, az állami alkalmazottak körében, hanem az adóbeszedés módszertana és az adószabályok betartatása is fontos eleme a csomagnak. 2010 márciusában a bizottság úgy döntött, a, úgy határozott, hogy Görögország lépései megfelelőek, a, és azok az államháztatási intézkedések, amelyeket Görögország és a görög hatóságok március 1-én bejelentettek, elégségesek ahhoz, hogy a 2010-es költségvetési célokat Görögország hozni tudja. Kirius eh, Papa Nikolau, 30 δευτερόλεπτα. Papa Nikolau úr, fél percben megkapja a szót. Με τελευταία της ανακοίνωση, κύριε Επίτροπε, η Tisztelt biztos úr! A görög statisztikai hatóság ma tette meg a nyilatkozatát, és ennek alapján 11,3% a munkanélküliség pillanatnyilag 30 év alatti a 45%-a a munkanélkülieknek. A pályakezdők esetében, tehát nagyon magas a munkanélküliség, az idősebb dolgozók esetében 14,6, és ez különböző bérfeszültségekkel jár, ezt európai szinten is tudatosítani és kezelni kell. Oda kell, hogy figyeljünk erre mert a görög társadalmat szétzilálja a munkanélküliség növekedése. Ebből adódik sok-sok probléma, és az új csökkentésekkel, szigorításokkal még romlik a helyzet. Biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen minket is aggaszt a görög munkanélküliség, munkanélküliségi ráta, egyébként nem csak Görögországban, hanem a egész Európai Unióban. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a gazdasági alapokat, alapkövetelményeket betartsák. Egy bizonyos idő elteltével a fizetések, ha fizetések túl gyorsan nőnek, túl gyorsabban, mint a termelékenység, akkor az gondokhoz vezet, és pontosan ez történt Görögországban. Tehát a, tudom, hogy a munkanélküliség nagyon komoly probléma Görögországban, főleg a fiatalok esetében. Természetesen nyomon követjük a helyzetet, Ugyanakkor úgy véljük, hogy a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóság az Európai Monetáris Unió egyik tagállamában elengedhetetlen. Hundis úr fél percben újabb kérdést tehet föl. köszönöm szépen, elnök úr. Elméleti kérdést szeretnék feltenni, kapcsolódva az írásban megfogalmazott kérdéshez. A biztos úr úgy fogalmaz, hogy csökkenteni kell a foglalkoztatottaknak a létszámát, nem csak az állami, hanem a magánszektorban is. Hogyan látja ezt a bizottság, illetve a biztos úr a görög fejlődés szempontjából? Hiszen itt nemzeti jogkörről és nem közösségi jogkörről van szó. A bérek alakulásáról, illetve a nyugdíjaknak a mértékéről. És mi a célja ezeknek a nyilatkozatoknak? Hogyan lehet így előjelzéseket készíteni? Biztos úr következik. Thank you, President. Köszönöm. Nem azt kérjük, hogy a magánszférában csökkentsék a foglalkozottak számát. Azt látjuk, hogy a munkanélküliség növekszik sajnos, nem csak Görögországban, hanem az Európai Unió nagy részében hatásaként a pénzügyi és gazdasági válságnak. Mi azt mondjuk ezzel szemben, hogy a, a görög gazdaság fenntartható kell legyen hosszú távon, ez kell legyen a célunk, és a, ahhoz, hogy a gazdasági és monetáris unió fennmaradjon, amelynek felmérhetetlen a fontossága az európai gazdaság egész szempontjából, akkor meg, ezeket a lépéseket meg kell tenni. Ez sajnálatos módon ez egy következmény, ez a jelenség, amely olyan szakpolitikák eredményeként jött létre, amelyet sajnos elég sokáig űztek Görögországban. A következő kérdésre térünk rá. 35-ös kérdés. Kósa Ádám tette fel, és Gál képviselő asszony képviselőt. Átadom a szót neki. 35-ös kérdés, tehát. Thank you. Uh, Köszönöm, elnök úr. Amikor a globális pénzügyi válság Magyarországot különösen megrázta, 2009 őszén a tanácsi bizottság úgy döntött, hogy gyors segítséget nyújt Magyarországnak egy gyors csomaggal, 6,5 milliárd euróban, amely a nem eurózóna tagállamoknak nyújtatott segély formájában kapott Magyarország. És az IMF és a Világbank segélyével együtt 20 milliárd euróra rugott ez a teljes összeg. Ennélkül a segítség nélkül Magyarország sokkal nagyobb, sokkal súlyosabb válsággal kellett volna szembenézni, sokkal súlyosabb zavarokkal gazdaságában, mint az a 6%-os gazdasági csökkenés, amelyet tavalyban, tavaly elszenvedett az ország és az ezévi stabilizációt sem valósult volna meg, amelyet várnak. Ugyanakkor a kormányzat nem fért hozzá pénzügyi piacokhoz, ha nem kapott volna támogatást, tehát Magyarország, akkor még szigorúbb fiskális politikát kellett volna folytatnia, még súlyosabb korlátokkal. A recesszió ugyanakkor oda vezetett, hogy csökkent a munkavállalók száma, É, ez még sűrűsebb lett volna, ha nem kaptam Magyarország támogatást, és a szociális kihatása is, társadalmi kihatása is a válságnak súlyosabbak lettek volna, beleértve a társadalom legérzékenyebb csoportjainak helyét is. Ahhoz, hogy a politika hiteles legyen, és hosszú távon Magyarország visszatérjen az egészséges államháztartáshoz és a fenntartó fejlődéshez, fontos, hogy megfelelő gazdasági stratégiát folytasson a kormány, és fiskális konszolidációra, a konszolidációra is sor kerüljön megfelelő intézkedésekkel. A szubszidiás alapján a tagállamok felelősek a szociálpolitikai intézkedések létrehozására és végrehajtására. Emellett a támogatás a kormányt segítette abban, hogy költségetési megtakarításokra törekedjen, és jobban célozza meg a kiadásait, különösen az alacsony jövedelmű társadalmi csoportokat segítve ezzel. Köszönjük. Gál eh, képviselő asszony kapja meg fél percre a szót. Köszönöm a szót, eh, elnök úr, és köszönöm a választ. Kósa képviselő úr eh, nevében fűznék hozzá a megjegyzést. Végül is magyarország azért nem tudott élni a european economic recovery plan által nyújtott több százmilliárdos élénktési lehetőséggel mert pontosan ezek az imf szabályok nem eh, tettek lehetővé nagyobb mértékű gazdasági élénktést és eh, ez a foglalkoztatás helyzetének további romlásával járt különösen a fogyatékos emberek foglalkoztatásának eh, támogatása nem valósulhatott meg tehát egy furcsa ellentmondás jön itt létre erről kérdezném a véleményét. Biztos úr kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Mint mondottam, nem én vagyok e portfólió felelőse a bizottságnak, bizottságnál, ám úgy tűnik számomra, hogy a tisztelt képviselő arra utal, hogy a 100 milliárdos csomagra utal, amelyeket maguk, persze maguk a tagállamok finanszíroztak. És ez a pénz nem szabad rendelkezésre bocsátott összeg volt. Ez voltak éppen ez egy hiány, 100 milliárdos hiány a, nemzetközi, a nemzeti költségvetésekben. Ami Magyarországban történt, szükségszerűen, hogy pótlagos 20 milliárdos segítséget bocsátottak Magyarország rendelkezésére. Ez tehát az a válság kezelésére lehetett ezt használni a tagállamok utal, átutalásaiból. Fél percben megadom a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, úgy gondolom, hogy az a válasz, amit hallhatunk, nem válaszolta meg a kérdést, hiszen az arról szólt, hogy Görögország helyzetében mi a teendő, hogy elgondolkodtak -e azon, hogy milyen hatása lesz a beavatkozásoknak a Nemzetközi Valuta Alap az európai ügyekbe beavatkozott, mivel jár ez? És a kérdésem arra akart kitérni, hogy hogyan látja az Európai Bizottság az IMF európai pénzügyekbe való beavatkozásának a kérdését. A szerződés konkrétan melyik pontja, melyik cikkeje teszi lehetővé, hogy az IMF az európai ügyekbe beavatkozzon hiszen nem született a görög ügyben európai megoldás. Úgy, ahogyan a 102 per 2-es pont előírja. Nagyon röviden, elnök úr, ha az IMF beavatkozna Görögország ügyeibe, az Görögország kérésére teszi, vagy teheti, nem egyoldalúan teszi ezt tehát. És ahogy a képviselő úr is tudja, európai megállapodás született a tagállamok között, az EMU tagjai között, hogy közös erőfeszítést tesznek az IMF-fel közösen. Ám csak a tagállam konkrét kérésére, ez esetben Görögország kérésére történhet ez meg, és erről folyik jelenleg a vita. A következő kérdésre térünk át, amely a 36-os számú kérdés. Eleni Teokárusz terjesztette ezt elő, és megadom a biztos úrnak a szót. Well, uh, Mr. President, uh... Tisztelt elnök úr! Ezt ki is tette fel ezt a kérdést? Megvan. Azt kérem, elnök úr, hogy hamarosan fejezzük be ezt a vitát, mert én Rénulat helyettesítem, és általában 8 órakor vége van, 8 órakor a kérdések órájának tovább nem nagyon maradhatok. Thank you. No, I have no time, I cannot stay. Elnézést, nem maradhatok tovább. Ilward úr mikrofon nélkül szól hozzá. Nagyon nehéz az Európai, Európai Unió mű, működésében. Nem fogadom el azt a választát a biztos úrnak, hogy nincs ideje. Ha nincs ideje, akkor menjen ki a, most a teremből. Én Európai Parlamenti képviselő vagyok, nekem is van mindenféle dolgom. Nagyon régóta ülök itt, hogy feltehessem a kérdésemet és ez a minimum, amit ez a ház megérdemel. Nagyon arrogáns válasz az, hogy azt mondja, hogy nincs ideje itt maradni. Az elnök dönt erről. Hadd mondjam el egészen világosan, hogy nem az én hozzám érkezett kérdésekre válaszolok, hanem Rén urat helyettesítem, hiszen ő beteg, nem jöhetett el ma. De nyilván az elnök fog ebben a kérdésben dönteni, nem én. Elnök, valóban Rén urat helyettesíti. Nagyon sajnálatos tény az, hogy éppen most beteg, amikor ilyen fontos kérdések merültek fel, viszont 8 óra 30-ig tart a kérdések órája a rendszerint. Nyilván nem köthetem, kötözhetem le a székre, de Sajnálatos módon, mivel ma önt helyet, ön helyettesíti Rén urat, az a helyzet, hogy fél kilencig itt kell maradnia. Kérem, hogy válaszoljon a kiegészítő kérdésre. Köszönöm, elnök úr. Én úgy gondoltam, hogy, hogy arról tájékoztattak, hogy 8 óráig kell itt maradnom, de miután ön az elnök, tiszteletben tartom a döntését, úgyhogy folytatom. Bármi is legyen belőle. A pénzügyi válság mikrogazdasági válságá fajult, és ez a e, nagy pénzügyi válság volt a legsúlyosabb válság, az egész globális gazdaságra hatással van az EU-ra, az USA-ra és az eurozónára. Természetesen ilyeténképpen Ciprusra is hatása volt, ez egy nagyon kis, ám de egy nyílt gazdasággal rendelkező ország. A ciprusi statisztikai hivatal adatai szerint, szerint 2009-ben 1,7%-kal reálértékkel csökkent a ciprusi GDP. Ez az elmúlt 35 év első olyan esete, amikor csökkent a ciprusi GDP. Az előnytelen gazdasági körülmények, illetve az asset boom vége az e- ahhoz vezettek, hogy európai gazdaság élénkítő tervet kellett kialakítani. A gazdasági, a, a ciprusi statisztikai hivatal eljutatta az Erustathoz az adatait. Ezek szerint 6,8%-os deficitjük van, A stabilitás és növekedési paktum értelmében az Európai Bizottságnak fel kell lépnie, amikor a költségvetési deficit nagyobb, mint 3 százalék. Jelenleg a bizottság pontosan ilyen dokumentumot, jelentést dolgoz ki Ciprusról. Amikor ez elkészült, akkor benyújtjuk ezt a tanácsnak. A tanács dönt olyan esetekben, amikor túlzott a költségvetési hiány mértéke. Ez alapján ajánlásokat fogunk megelőni Ciprus számára, és Ciprustól elvárjuk majd, hogy ezeket az ajánlásokat foganatosítsa. A stabilitási programot egyébként eh, felül kell vizsgálni. A jelenlegi program 2013-ig érvényes. A bizottság foglalkozik jelenleg azzal, hogy felül, eh, felújítsa, vagy felülvizsgálja ezt a paktumot. Teokárusz asszony kap fél percre szót. Kire Pitrópe, Fejteni ήταν a Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! Nagyon kellemetlen az, hogy nem válaszol pontosan a feltett kérdése Ennek ellenére említette, hogy Ciprus esetében fennáll a veszély, hogy felügyelet alá kerül. A konvergencia programmal elégedette úgy, ahogyan azt a kormányunk előterjesztette. Biztos úrnak adom meg a szót, mondja az elnök. Commissioner, you have the floor for... Biztos úr, kérem, hogy válaszoljon. Tisztelt elnök úr, csak megismételhetem, amit már elmondtam, hogy értékelni fogjuk a normál menetben a helyzetet, minden tagállamra ez az eljárás vonatkozik, itt Ciprusra is, hogyha az Európai Bizottság megállapítja, hogy ez túlzott deficit, akkor ajánlásokat terjesztünk Ciprus kormánya elé. elnök. A 37-es következő kérdése térünk át. Messerschmitt úr következik, és először is a biztos úrnak adom meg a szót, 37-es kérdés. Tehát. President. Köszönöm, elnök úr. A tisztelt képviselő kérdés alapján a görög függetlens, hogyha véleménye szerint, hogyha Görögországnak független lenne a pénzügyi politikája, akkor könnyebben kezelnék a válságot. Ez nem így van. Nem azért olyan magas a görög államadóság, mert az európai pénzügy politikában vesznek részt, hanem azért, nem, mert nem megfelelő a gazdaság stabilitása. Az EKB mindent megtesz azért, hogy mindent megtett azért, hogy a görög pénzintézetek is a lehető legnagyobb mértékben részesüljenek különböző segélyekben. A bizottsági dokumentumokból kiderült például a 2008-as általános jelentés az EMU-ról, az, európai, az eurozóna kiigazításai nem, nem zökenőmentesen történtek az elmúlt években. Nagyon fontos az, hogy minden tagállam a lehető leghamarabb rátapintson a gazdaságpolitikai hiányosságaira. Erre, er, így reagálnék erre a kérdésre. A kiegészítő információkat már korábban elmondtam. Ja, der er masser af forskellige muligheder for at regulere sin øh, valuta, øh, hvis man vel at mærke. Og det har medlemmerne af... Nagyon sokféleképpen lehet egy fizető eszközt irányítani, illetve azzal gazdálkodni, hogyha a tagállam függetlenséggel rendelkezik ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor Görögország lemondott a függetlenségéről, és átadta Frankfurtnak ezt a hatáskört. Ezt tette lehetővé az eurozóna kialakulását. És Görögországban a növekedés üteme másképpen alakult a többi országhoz képest tehát a kérdés úgy merült fel, hogy Frankfurt diktál, és hogyha Görögország marad a jelenlegi állapotban, akkor nem lehet leértékelni a fizetőeszközt, ez a probléma. Well, uh, member, sir. Természetesen nem. A monetáris unió lényege, és ezt mindenki pontosan tudja, amikor tagja lesz az Európai Monetáris Uniónak, tehát az a lényege, hogy nem lehet leértékelni a fizetőeszközt miután nincs is már állami fizetőeszköz. Kizárólag a közös fizetőeszköz van érvényben. Hát nem létezik a görög fizetőeszköz, nem? A Görögországban is az eurót használják, tehát a leértékelés teljes mértékben ellentmond az Európai Monetáris Unió elvének. Nem véletlen, hogy Görögország tagja lett az e- Monetáris Uniónak, hiszen mindent megtettek annak érdekében, hogy oda bekerüljenek. Επόμενη ερώτηση, 38, από τον 38-as kérdés, mondja az elnök. Gay Mitchell úr kérdése következik, és a biztos úr kapja meg a szót. Tehát 38-as kérdés. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. A válság nagyon jól megmutatta, hogy szükséges az eurozóna egységes válságkezelő mechanizmusának a kialakítása. És ha nem is egész rövid távon, mindenképpen középtávon szükséges ez. Március 25-én a tagállamok képviselői létrehoztak egy munkacsoportot, amely az eurozóna területére vonatkozó válságkezelést kidolgozza az év végéig. Az európai monetáris alap létrehozása több szempontból felmerült. A szükséghelyzetben életbe lehet léptetni egy segítségnyújtási mechanizmust. Ez a görög helyzet alapján vetődött fel. Ennek természetesen különböző monetáris feltételei vannak. És az irányítási kereteket meg kell teremteni egy európai monetáris alap eh, működéséhez. Az eurozóna tagállamainak a teljes viselkedése egyértelműen a valóta Unió életben maradásának megfelelő működésének az alapfeltétele. És ehhez meg kell erősíteni a gazdaságpolitikai koordinációt, és a nemrégiben kiadott eh, Európa, Európa 2020-as stratégiája keretében a bizottság megfogalmazta a teendőket. Köszönöm. Először is szeretnék elnézést kérni a biztostól, de sajnálatos módon a közlekedési nehézségek hatással vannak az idegeinkre is, és tudom, hogy biztos úrnak is nagyon szoros a napirendje. Kérdésem az, hogy ön hogy érti azt, hogy középtávú? ennek a bizottság, ezen bizottság mandátumának a fele? Vagy mit jelent az, hogy középtáv? Ön hogy látja ezt? Tudná ezt kicsit konkrétabban megfogalmazni? Kire Pitrova. A válaszolját megadom. A kérdést konkrét időszakra vonatkozóan Rén úrnak kéne feltegye. De ha megnézi az ajánlásokat, amelyeket kidolgoztunk, illetve azt a megállapodást, melyet létrehoztunk, támogatandó, különösen Görögországot, kombinálva a kétoldalú hiteleket a nemzetközi eh, valuta alap támogatásával, világosá válhat, hogy az Európai Bizottság véleménye az, hogy ami most történt, azt egy európai monetáris alap nem tudta volna megoldani, hiszen a sokkal több idő kell. Tehát mindenképpen középtávú projekttel kell számolnunk itt, amelyel egyébként egyetértünk, ám a konkrét menetrendet, időkeretet illetően azt javaslom, hogy Oli Rénhez forduljon majd a kérdésével. A következő kérdésre térünk rá, amely egyben az utolsó kérdés is. Kráca asszony kérdéséről van szó, ez a 39-es kérdés, biztos úrnak adom meg a szót. Kérem, hogy válaszol. 39. 39-es kérdésnél járunk. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr! A bizottság már régóta amellett érvel, hogy az eurózóna felügyeletét fokozzuk. Az Európai Parlament erről szóló jelentése az eurozóna eurozóra szóló jelentésében ugyanígy vélekedik. Szeretnénk elérni azt, hogy a szakpolitikákat ügyesebben, harmonizáltabban lehessen megvalósítani. Egy válság megelőzési mechanizmusra is szükség van. A 100 136, a szerződés 136-os cikke is ezt írja elő. Nagyon fontos az, hogy a stabilitási és növekedési paktumnak érvényt szerezzünk, és fontos az, hogy az eurozónán belüli makrogazdasági öm, kiegyensúlyozatlanságokat megelőzzük. Ami a fiskális politikát illeti, nagyon fontos az, hogy a fiskális fenntarthatóságot megerősítsük, hiszen a növekedési potenciál illetve a válság hatására csökkent, illetve a demográfiai változások is a gazdaság és növekedési paktum és megnézhetik a gazdasági és növekedési paktum betartását. Nagyon fontos az, hogy az adósságra, illetve a nemzeti fiskális szabályokra odafigyeljünk sajnálatos módon a szabályokat folytonosan megszegik, ezért büntetéseket kell kieszközölni. Nagyon fontos az, hogy a makrogazdasági és fiskális egyensúly hiányokat komolyan vegyük, hiszen ez minden, minden tagállam számára fontos. Különösen fontos ez az euró zónába tartozó tagállamok számára, hiszen a gazdasági szabály vagy irregularitásoknak egymásra hatással van. A versenyképesség hiánya, a divergencia nagyon fontos gondot jelent az eurozónában. A válság előtti évtizedben jellemző volt a divergencia, az államháztartási irregularitások megnövekedtek, illetve egyensúly hiány megnövekedett, illetve a tagállami kereslet esetében is beszélhetünk az egyensúly, hiányáról. A források nem megfelelő elhelyezése sérülékenyebbé tette az államháztartást. Ugyanakkor azon tagállamok, amelyek amelyek export túlzott export bevétellel rendelkeznek, rosszul érték meg a válságot. Az egyensúly makrogazdasági stabilitást mindenképpen el, el kell érni, célunk a megelőzés, és a bizottság javaslatának egyik eleme az is, hogy válság megoldási adhok mechanizmus dolgozzon ki, Görögország esetében ez az adhok mechanizmus azért volt szükséges, hogy az azonnali szükségleteket kielégítsük, de el kell érni azt, hogy világosak legyenek a, kül, a ezen különleges esetekben a, körül, a szabályok, tehát hogy pontosan milyen körülmények esetében lehet ezeket felhasználni. Az eurozóna felügyeletének megnövelése nagyon fontos része az Euró 2020-as stratégiának, a növekedés és a munkahelyi teremtés elérésének. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Tekintettel azt az igényét, hogy el akar menni, nem szakítottam félbe a tolmácsok, nem megőrültek a sebességgel, amivel felolvasta a szövegét. De nem szóltam, mert mondotta, hogy sírt, remélem azért érthető volt többé-kevésbé, amit mondott. Kraca asszonyi a szó 30 másodpercben. Ha van még egyáltalán kérdés. Igen, köszönöm biztos úr a válaszát. Engedje meg, hogy az egyensúly hiányról beszéljek. Kérdésemmel azt akartam megtudakolni, kideríteni, hogy ez, ez a divergencia és ez a gazdasági eltérés, amelyel foglalkozunk, mennyiben orvosolható? A nemzetközi válság és a görögországbeli lecsapódása ennek felmutatta a, azokat a gyenge pontokat, amelyekről, amelyekkel foglalkoznunk kell. A 130, az új 130 os cikk rendkívül fontos, de egyéb koordinációs intézkedésekre is szükség van, ha megvan hozzá a politikai akarat. Uh, Biztos úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Elnézést kell, hogy kérjek először is. Bocsánat, kérek a tolmácsoktól. De kivételes a helyzet pillanatnyilag, és igyekeztem választ adni a rendelkezésünkre álló 8.30-ig tartó időkeretben az összes kérdésre. Nos, a kiegészítő kérdést illetően a következőt tudom elmondani. Úgy gondolom, hogy vissza kell mennünk a válság kiindulásához. Elég hosszú időn keresztül alakultak így a körülmények. Csökkent a versenyképesség, illetve nem növekedett olyan mértékben, mint ahogyan a bérek nőttek. És emögött a nemzeti szintű szakpolitikák is álltak hogyha a kérdés úgy merült fel, hogy szorosabban és hatékonyabban kéne nyomon követni a fejleményeket, akkor igen, nem szabad elfelejteni, hogy 2010-ben az Európai Bizottság javaslatot is tett arra, hogy a tagállamokba auditorokat kellene eh, kiküldeni, akik a számvizsgálói munka keretében feltárnák a valós számokat, de nem fogadták el a tagállamok ezt a kezdeményezést. És a nemzeti költségvetés inkompatibilitása így kerülhető el, amely veszélyezteti az EMU-t, mint hogyan történt az Görögország esetében. Köszönöm szépen a választ, biztos úr. Csak annyit tehetek hozzá, hogy Oli Rén nagyon hálás lehet önnek. Úgyhogy ezt majd mondja meg neki, ezt üzenjük hálás lehet, hogy beugrott helyette. A meg nem válaszolt kérdésekre vonatkozóan a bizottság majd írásban válaszol, ezzel zárjuk a kérdések óráját, és 9 óráig felfüggesztjük a plenáris ülést. Köszönöm részvételüket!